kenyai hát szabadsággal kapcsolatos hat állásfoglalás tervezettel foglalkozunk. Márcáki szúrja a szó két percben. Elnök úr, biztos úr, a szólásszabadság elve semmennyiünk társadalmára nem érvényesül százszázalékosan. De egyes nyugat országok Európában, például az USA-ban különösen beleszólnak a médiaszabadságba, és még EU országban is van erre precedens. Ami a jogalkotást illeti, a jogalkotás a médiának az, az nagy szabadságot ad Európában. Ez azonban Kenyában ismeretlen dolog. Kenyában kifejezetten a sajtó elnyomására hoznak jogszabályt létre. A kenyai hatóságokat felszólítom arra, hogy adja meg azt a szabadságot a médiáknak, amely az ottani körülmények között legalábbis viszonylag demokratikusan működhet. A sajtó védelme minden ö, népesség, a polgárság egészének a védelmét is jelenti, és és jelenlegi állásfoglalásunk véleményem szerint nem beavatkozás Kenya belügyeibe, hanem a nemzetközi jognak való megfelelést kikényszeríteni szándékozó szöveg. Nekik is jobb lesz, ha bölcsön döntenek. Merci, Madame Geringer de Köszönöm, Geringer de Oldenberg asszony két percben szerzőként szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Kenyában komoly politikai válság alakulhat ki, ugyanis az elnök a sajtószabadság és a szólásszabadság ellen lépett fel, megsérti így az emberi jogokat. Január elején támogatta a 98-as kommunikációs törvény módosítását, ami lehetővé teszi, hogy tévé és rádió átjátszókat szereljenek le, illetve cenzúra alá vonják a szolgáltatott tartalmat. Valójában itt a sajtó cenzúrájáról van tehát szó. Az elnök ugyan tett ígéreteket, de nem konzultált mégsem a jelenlegi miniszterelnökkel. Ez azt jelenti, hogy a válság egyre súlyosabbá válik. Az Európai Unió ezért nem hunyhat szemet e fejlemények felett. Üdvözöljük az elnök ígéreteit, hogy felülvizsgálják ezeket a módosításokat, és elfogadhatóvá teszik őket a társadalom számára. Az Európai Uniónak az ilyen ö, társadalmi kezdeményezéseket támogatnia kell, és monitoroznia kell a civil fellépéseket. Ugyanakkor normalizálódnia kell a helyzetnek az országban, a hatóságoknak külön bizottságot kell felállítania, belső és külső szakértőkkel, amely gondoskodik arról, hogy a múlt évi erőszak felelőseit felelősségre vonják. És nagyon fontos mindez abból a szempontból, hogy a humanitárius katasztrófát is megelőzzük. Burke úr két percben következik. Kavakiának elnök által elfogadott szabályozat teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogokat, illetve az afrikai emberi jogi kartát. Ez lehetőséget biztosít a kenyai hírközlési miniszternek arra, hogy a nemzetbiztonság szempontjából veszélyesnek ítélt hírügynökségeket felkutassa és műsorszóró berendezéseket megsemmisítse. Üdvözlöm Kabaki elnök lépését a médiatörvény átdolgozására. A szólásszabadság alapvető emberi jog, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata is kitér erre. A kenyai kormányt felszólítom arra, hogy konzultáljon az érintettekkel, igyekezzék konszenzust kialakítani, anélkül, hogy a sajtó szabadságba beavatkozzék. Végül pedig hangsúlyozni szeretném annak a szükségességét, hogy felelősségre kell vonni azokat, akik a választások előtt meghamisították a választás eredményeit. Fontos, hogy nyomozás induljon, illetve az erőszakos cselekmények okozóit bíróság elé állítsák 2007-es Köszönöm szépen, Meyer úr, két perc. Elnök úr. Kenyának viharos, erőszakos a múltja. A második világháborúban, amikor Európa lassan kivonult az afrikai kontinensről, és elfogadta, hogy az afrikai országok függetlenedjenek, Zimbabwe és Kenya valahogy kimaradt a demokratizálódó országok köréből, nem ezt a trendet követte. Nyugat-Afrikában a függetlenség eleve nem békés módszerekkel jött létre, hanem egy katonai mozgalom eredményeképpen, és ez alapozta meg azt a, az erőszakos lékert, lékört és kultúrát, amely mindmáig érvényesül, a kormányzásban. A, az új kikujú ö, mozgalom akkor sem lehet elnök, hogyha a legtöbb ö, választó rászavaz. De hát már a vezető. Zimbabvében hasonló kompromisszumot javasoltak, de ezt ott is elvetették. Kenya sokáig sikeres országnak mutatta be magát, ahol a, a cégek szabadon működhetnek, ahol viszonylagos jólét van. Látjuk, hogy ez sem működik. Most már élelmiszerhiány van Kenyában is, és ez annak köszönhető, hogy az elnök egy kikötő építésére, az olaj szállítások megsegítésére óriási mezőgazdasági területeket nyilvánított olajtermelő vidékké, és olyan intézkedéseket hozott, amelyeket még magával a miniszterelnökkel sem egyeztetett. Tehát az elnök a saját kezébe ragadta hatalmat, és saját elképzelései szerint irányítja az országot. Frakciók szószólói közül Tanakor következik EPP először. Tisztelt elnök úr, Kenya a múlt évig az a legstabilabb afrikai ország közé tartozott, ahol a legszabadabb volt a sajtó, politikai stabilitás, a szabad sajtó egymást erősítik. Ez a korlátozás nagyon nem üdvözlendő. Egy olyan ország, olyan emberét, aki nyitást ígért, vastag bőr van a kenyai politikusok képén, hogy ezt meg akarják csinálni. Gondoskodni kell arról, hogy a szabad társadalom iránti elkötelezettség és a nemzeti hatalom megosztásán alapuló kormány alakítását tett ígéretek megvalósulnak. Nagyon fontos, hogy a sajtóval szélesebb körben egyeztessen az elnök. A miniszterelnök és az ODM párt erőteljesen ellenzi ezt a módosítást, és ezért ez még nagyobb konfliktust ígér. Köszönöm, Stiller asszony, két perc, szocialista frakció. President. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy lehetőséget kaptam a hozzászólásra a kenyai sajtószabadság témájában. Csalódott voltam, mint sokan mások is, miután Kenyában nem demokratikus választások valósultak meg, különböző etnikai csoportok is összecsaptak, több ezer ember életét vesztette, és 350 ezer ember vált hontalatta. Akik egy évvel ezelőtt a választások meghamisításáért feleltek, fontos, hogy most is felelősségre vonjuk őket. Nagyon rossz hír az, hogy ebben az évben, január másodikán Kabaki elnök az aláírta a médiatörvény átdolgozására irányuló javaslatot. Ez a szabályozás nem biztosítja a sajtószabadságot, és a kenyai kormány által aláírt nemzetközi megállapodásokat figyelmen kívül hagyja. A kormány közvetlenül gyakorolhat ellenőrzést a média felett, és a hírközlési miniszter, mint említették már az előttem szólók, műsorszóró berendezéseket is megsemmisített, amennyiben nemzetbiztonsági szempontból veszélyesnek ítéli a hírügynökségeket. És mind elektronikus, mind írott sajtót megmásíthat. A Dinga miniszterelnök, az ODM és az újságírók is tiltakoztak, nagyon fontos, hogy konzultáció vegye kezdetét a jelenlegi nagy koalícióban, és ez hiányzik egyenlőre. A média törvény átdolgozása fontos, hogy a kifejezésre juttatott aggályokra tekintettel legyen. Köszönöm szépen, Tomaszewska asszony ön egy percet kap az UN részéről. Köszönöm, elnök úr. magam is tagja voltam a Szolidárnos nyakkolában, és éppen ezért tudom, hogy a demokrácia alapja a szólásszabadság. A kenyai kormány aláírta a, azokat a nemzetközi egyezményeket, ideértve az afrikai emberi jogi kártát is, amely erről szól, a szólásszabadságot garantálja. És most azt látjuk, hogy a Nyugat-Afrikai Újságíró Szövetség olyan helyzetbe került, amilyenbe. Reméljük, hogy Kenyában nem jutnak el odáig, hogy teljesen betiltsák a szabad sajtót. A médiát most már cenzúrázzák, és a kisebbségi jogok is sérülnek, mind az etnikai, mind a vallási kisebbségek jogai, és több százan ö, haltak meg a utóbbi választások óta is több mint 300 ember, ezer ember kényszerült elmenekülni. A felelősöket bíróság elé kell állítani. Köszönöm szépen, most a saját nevükben hozzászólók következnek. Egyetlen egy kollega, Cvifka úr, tessé. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Valóban egyes magán sajtó termékek kiadói és részt vettek a negatív érzelmek terjesztésében, a provokációban, de egyáltalán nem ad ez okot arra, hogy őket cenzúrázzák, hiszen ez ellentétes a demokrácia alapvető szabályaival. 25 ember fogadta el az új törvényt, és a parlamentnek több mint 200 tagja van. Ráadásul az is tény, hogy Kenyában volt az egyik legjobb a sajtó rendszere Afrikában. Most ez teljesen szétverik, ami a sajtó és a szólásszabadság ellen hat. Köszönöm szépen. ilyen asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, miért érdekel minket a sajtószabadság Kenyában, és miért beszéljünk erről sürgőségi ügyként az emberi jogok keretében? Először is azért, mert a sajtószabadság alapvető emberi jog, és ez az emberi jogok általános nyilatkozatának 19. cikkében található, Kenya pedig aláírta ezt. Úgyhogy ezért nem csak a szelleméhez, hanem a dokumentumhoz is hűnek kell lennie. Egy évvel az választásokat követően etnikai konfliktusokat és tüntetéseket tapasztalunk az országban. Több mint ezer ember halt meg, több tízezer ember kellett, hogy elhagyja az otthonát. A kenyai kormánynak és elnöknek ezért kell azonnal fellépnie. Tiszteletbe kell a minden elkötelezettségét, tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat, a sajtószabadságot és a gyűlés szabadságot, és a felelősöket felelősségre kell vonnia. Köszönöm szépen, Macaki úr következik. Amikor már a humanitárius kérdésekről és a szabad sajtóról beszélünk fejlődő országokban, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a gázával kapcsolatosan hogyan szavaztunk. Ennek elején elhangzott egy bejelentés az ENSZ egyik ügynökségének támadásáról. Az EU minden erőfeszítését kudarc jellemezte ez tekintetben, és ugyanez elmondható más esetben is. Én szeretném megjegyezni, hogy én osztom az ENSZ főtitkár Bankimur véleményét, aki jelenleg Izraelben van, aki teljesen fel van háborodva az izraeli hatóságok magatartásával kapcsolatosan. Köszönöm Macakis úr nyilatkozatát, de elvben nem lett volna szabad elfogadnom, mert a szabályzat értelmében, amikor a spontán felszólalók közé akar kerülni, a témához kell kapcsolódnia, és itt most a kenyai sajtószabadságról van szó. Otovics úr a következő egy percben. Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności uraim! A e, kenyai sajtószabadsággal kapcsolatos vita egy nagyon e, aktuális időpontban kerül napirendre, ugyanis itt az emberi jogokról szólva meg kell vizsgálni, hogy mi történik egy diktatúra elnyomó hatalma e, során. Ennek megvan számunkra is a jelentősége. Odinga miniszterelnök és Baki elnöknek lépéseket kell tennie az állásfoglalás szerintem a demokratizálási folyamatot szorgalmazza, és erre van szüksége az országnak. Elnök, köszönöm, Liszkevics úr. Elnök úr, a kommunizmus alatt Lengyelországban és más országokban is olyan törvények voltak érvényben, amelyek szerint a közrendet felforgató információt terjesztői büntetőjogi felelősséggel tartoznak. És ezt a törvényt a hatóságok minden alkalommal maximálisan kihasználták. Most hasonló jelenségeknek vagyunk szemtanúi Kenyában is. Nem indokolhatja semmi ezt a fajta cenzúrázást, és ezt az érvet nem lehet felhasználni arra, hogy a sajtót meg kell békjózni, vagy el kell folytani, mert a békét felforgatja, hiszen a szabad sajtó része a demokráciának. Elnök, most pedig Spidla úr kap szót a bizottság részéről. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szólásszabadság, ideértve a médiát és a televíziót, az egyik alapelv az Európai Unió egyik alapelve, és a sajtószabadság az egyik legfontosabb szabadságjog, amit nem szabad megkérdőjelezni. A 2008-as közlemény, ami 2009. január másodikán lépett hatályba, mint törvény Kenyában, esetleg sértheti a sajtószabadságot. Éppen ezért január 7-én felszólítottuk a miniszterelnököt, hogy bizonyos vitás kérdéseit vizsgálják felül ennek a törvénynek, és a miniszterelnökkel, illetve a főügyészszel az érintettek felül kell, hogy vizsgálják ezt a törvényt. A sajtószabadság a jó kormányzás szerves része, és ez az EU fejlődésének egyik központi aspektusa. A felelős és szabad sajtó elengedhetetlen a demokrácia és a jogállamiság szempontjából, és a fenntartható fejlődés szerves része is. a, remélhetőleg a párbeszéd során a média és a kenyai kormány meg, egyetértésre tud jutni. Itt azt szorgalmazzuk, hogy az összes érintett fél vegyen részt ebben a párbeszédben, és reméljük, hogy a partnerek minél előbb megállapodásra jutnak, megfelelő ajánlásokat tudnak elfogadni a törvény módosítására vonatkozóan. Ami a választások utáni erőszakot illeti, a bizottság ülvözi eh, a VAKI jelentést, eh, vizsgálati eh, jelentést, és felszólítjuk a kenyai kormányt, hogy a jelentés ajánlásait valósítsa meg, ideértve egy speciális törvényszék létrehozását, amely felelősségre vonhatja az erőszakot elkövetőket. Elnök, köszönöm. Biztos úr, ezzel lezárjuk a vitát, és rögtön rátérünk a szavazásra. Az Iránnal kapcsolatos hat állásfoglalás, és eh, megvizsgáljuk eh, a hatos eh, állásfoglalás indítványt, és itt szobeli módosítókra is sor került, Ez nem került sor, mellette ellene tartózkodás elfog.